Kezdjük akkor a délutáni ülést. Hogyha készen vannak, és szeretném bemutatni önöknek Georg Jazembowski barátunkat, aki update fog bennünket a funkciós légtérblokkokról. Szeptemberben itt volt tavaly, és időközi jelentés mutatott be most, ehhez még hozzátenne. Mindig nagy öröm találkozni veled ebben a szakbizottságban, ahol mindig is szívesen látnunk bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos minőségben. Üdvözöllek, Georg, tiéd a szó. Well, thank you, Brian. Nos, köszönöm szépen, Brian. Kedves parlamenti képviselők, hogy és uraim, nagy öröm, hogy itt lehetek. Nos, itt vagyok, és itt van velem a második jelentés a funkcionális légtérblokok rendszerről. Először e, általános megjegyzéseket tennék, és e, utána részletekről e, szólnék. Várom a kérdéseket, és örömmel válaszolok. Hadd emlékeztessek rám, hogy úgy tűnik ez előrehaladás a fabbal kapcsolatban elég változatos az az előrehaladás. E, elég lassú, túl lassú. Miért? Az először is a tagállamok a e, SES 2 e, értelmében a 2012. december 4-i határig kell alkalmazzák a szabályokat. Ez itt van másfél év múlva. Másrészt meg kell gyorsítani a miniszter tanács ért, döntések értelmében tehát 2012. december előtt kellene ezt teljesíteni. A nemzeti szuverenitás mindig szóba kerül, a honvigyelem kérdése három szinten kell egyetértés a tagállamok szintjén, a nemzeti felügyeleti hatóságok szintjén, és a légi közlekedési szolgáltatók szintjén. A légi közlekedési szolgáltatók helyett azt fogom mondani, hogy a NSP, csak röviden. Amikor megvan az egyetértés, akkor ratifikálás kell, nem elég az aláírás, és utána még végrehajtás is kell az ANSP e, részéről, így lehet elérni, hogy működjék is a rendszer. Ezért lassú a folyamat jó lenne a magyar elnökséggel beszélni abban az értelmében, hogy a tagállamok az alulról fölfelé való megközelítéshez ragaszkodnak. A második általános megjegyzés a következő. Amikor felmérjük a FEB felépítményt, nos, akkor tudnunk kell, hogy milyen kritériumok szerint tegyük ezt. FAB előrehaladási kritériumokat fogalmaztunk meg. Nem arról van szó, hogy mit sikerült aláírni, nem mi vár ránk. A jelentésemből kiderül, hogy itt több vonal is van. Csak a tényeket fogadom el, nem az ígéreteket. Egyes ígéret, igen, de alapvetően ígéretet nem, mert ígéretből nem lehet bevásárolni. Hogyha az ember az összes ígéretet leírja, akkor a realitástól eltávolodik. Hogyha megnézzük, a problémát, akkor négy dologra kell koncentrálnunk. Először is arra a kérdésre, hogy jó-e az együttműködés a közlekedési szolgáltatók között, vagy velük az ANSP-kkel, esetleg az integrált szolgáltatóval. Másrészt meg kell nézni, hogy milyen az együttműködés a polgári és katonai légi irányítás között. Harmadsorban pedig megnézni a hálózat vezetést, hálózat irányítást, ez most éppen vizsgálat alatt van a bizottság részéről, az Európai Bizottság részéről. Tudom, hogy David Macmillan, akit jól ismerek, nos tudom, hogy ő ö, neki jó csapata van, ő végzi ezt a ö, munkát, és el is kezdték. A negyedik dolog, amit meg kell vizsgálni, ö, az, az kis dolgok, nem csak a nagy dolgok, mint például ö, megállapodás az ANSP-kel közös képzésről, a ö, kiszolgáló tevékenységek közös használata, a tagállamok közti megállapodások, például a Cezár program megvalósítása hogyan halad nem elég jó műhelyeket szervezni és jó gondolatokat mutatni be, hogyha ezt nem alkalmazzák. Lehet, hogy az egyik fab ezt, a másik fab azt az irányt követi. Nem, meg kell egyezni a Cézár programban. A reptéri dimenzióról nem feledkezhetünk meg, hiszen kaputól kapuig kell felfognunk a légteret. Nem akarunk taxizni 45 percezni a kifutó pályán körbe-körbe azért, hogy 30 percet repüljünk, és utána 20 percet buszozni a repülőtől, hogy elérjünk a kiszálló kapuig. Nos, akkor nézzük sorrendben. A, az alulról felfelé való megközelítés értelmében szabadon választják meg az együttműködésben a partnereket, a résztvevők az Európai Parlament az európai álláspontot képviseli. Ezért kíváncsi arra, hogy a fabok hogyan működnek. A tagállamok azonban szabadon választanak, hogy melyek működnek együtt, és egyelőre ebben a fázisban tartunk. Most tehát kezdem a az Egyesült Királyság Írország légtérblokkal. Ez a legkorábbi, ez a második szesz előtt kezdődött. A, egy megállapodás volt az Egyesült Királyság és Írország között így kezdődött. Ez 2008-ban írták alá, azóta van hatályban, mióta létrejött a második csomag, azóta jobb az együttműködés, még intenzívebb az együttműködés. Csak hogy van egy új fejlemény, amelyet Amsterdamban tudtam meg március 8-án, Mégpedig arról van szó, hogy a két ANSP, a brit és az ír megegyeztek a Dán és Svéd ANSP-vel, hogy egy tanulmányt írnak, és hogyha az megfelelő, akkor javasolnak egy fúziót a brit-ír és a dán-svéd fak között. Egy nagyon érdekes fejlemény, ez a második oldalon látható. Ez tényleg fontos fejlemény. Nagyon érdekes, hogy az ANSV-k azt mondták, jó az együttműködés, de jobb lehet még. Jobb lenne, hogyha nagyobb lenne a FAB, Irvid és norvégsvéd. Ez minden esetre figyelemre méltó. A részletek másik oldalon olvashatók. Utána a Dán-svéd fabra térnék rá. Ez a második a létrejött fabok sorában, időrendben. Az államközi megállapodás 2009-ben született, és 2010 óta van érvényben. Érdekes fejlemény, hogy a két ANSP már egy közös holdingot alapított, azzal, hogy a közös holding, a Dán-Svéd holding már elkezdett átvenni feladatokat a két külön ANSP-től. És hogyha ez jól működik, akkor a nemzeti ansp feladatát átveszi a holding. Ez talán egy úti terv az integrált megoldás felé. <laughs> So I think, <coughs> and here you have also to see with the Danish itt világosan kell látni a Dán-Svéd FAB helyzetét, és ők egyeztek meg a brit-ír fabbal. Nagyon érdekes. Harmadik pont a következő, itt probléma van. De mondjuk, hogy ezt nem mondtam. Az észak-európai fab, ez, hát nézzük a térképet, az első oldalon ez alapvetően érdekes, mert Izlandtól Norvégián, Svédországon, Finországon, két balti államig terjed. Egy megállapodás van, vagy nyilatkozat a közlekedési miniszterektől 2010. szeptemberéből. De veszélyben van ez a FAB két okból. Az első ok az, hogy az északi FAB készített egy megvalósíthatósági tanulmányt, és ebben több forgatókönyv is szerepelt, egy minimális és egy maximális is. A szoros együttműködés és a kevésbé szoros együttműködésről és amikor az év elején találkoztak, és azt mondták, hogy elég jó a megvalósíthatósági tanulmány ahhoz, hogy bemutassák, akkor három részre osztottak. A dánok, svárdok azt mondták, ez nem elég jó. És akkor abban maradtak, hogy az ír-brit félel tárgyalnak. A másik csoport, Izland, az ott olyan azt mondta, hogy várjunk egy kicsit, levált, a többiek pedig maradtak, és azt mondták, hogy nem szoros együttműködést szeretnénk, de hát mit tegyünk most? Tehát ez a NEFAB, az észak-európai FAB most kicsit visszavonult és gondolkozik. Utána folytatjuk, és van az Euró, közép-európai FAB, a FABEC, ez a harmadik áramközi megállapodás, tehát a brit-ír, svád, svéd-dán, és a harmadik, ami alá van írva, az a FABEC. A FABEC-et tehát aláírták már, és mindenki arra vár, hogy mi fog történni a e, nemzeti e, felügyeleti szervezetek januárban írták alá a megállapodást. Úgy e, volt, de a szóval második, amikor aláírták az ámközi megállapodást, hogy lesz egy szándéknyilatkozat is, mert azt mondja ki az ámközi megállapodás, hogy ki miért felelős, de nem mondja ki, hogy hogyan a lényege az együttműködésnek a fabekben úgy volt, hogy megtárgyalják, és egy szándéknyilatkozat tartalmazza, melyet idén júniusra terveztek. Nos, eddig, amit hallottam pusmogni, az az, hogy feladták ezt a gondolatot, ezt a tervet. Meglátjuk. Én úgy látom, hogy a helyzet még nyitott. Tudjuk, hogy nagyon egyszerű a probléma, még a státusz és a működtetés kérdése a németek és a franciák között. az, amelyek Franciaországba, utána megint Németországba, ahol már korábban jártam, de Franciaországban új közlekedési miniszter van, és nem tudjuk, hogy mi a véleménye. Azt hiszem, hogy megpróbálom kifejteni az álláspontokat, ha van, aki meghallgat, hogy ö, a ö, holisztikus modell jó modell, mert ö, akkor az első ö, lépésben az együttműködést kezdjük meg funkcionális szinten, holding révén, és akkor meglátjuk, hogy ki mit tud tenni, mennyire akarja szorosra vonni az együttműködést. A Fabeknek egy úti terv kell Németországban a ratifikációt várják. Valaki azt mondta, hogy nyáron befejeztük az egészet, de aztán kiderült, hogy a ratifikációval nem haladnak. Meglátjuk ez, hogyan alakul. A következő fab a, a balti fab. A balti ez nagyon érdekes, mert aszimmetrikus van egy nagy ország, Lengyelország és Litvánia. Az országok mérete, lakossága, mozgás, forgalom aszimmetrikus. Hát tudnunk kell, hogy ott mi van. Azt mondták, hogy államközi megállapodást készítenek elő, amit aláírnának idén júniusban. Két hét van megyek Lengyelországba, és legközelebb többet tudok mondani erről a fabról. Van a közép-európai, a fab C, itt némi mozgás volt, Budapesten volt egy konferencia két héttel ezelőtt, és alá fognak írni egy államközi Eh, egyezményt. Májusban, nem áprilisban, eh, rosszul írtam a dokumentumban. Meglátjuk, hogyan fog működni. Hogyha eh, megnézzük a térképet, ez a Central Europe FAB, ez a FAB-C, hosszú távon magába foglalja a Nyugat-Balkán országait is. hogyha megnézzük az utolsó oldalt, a 20. oldalt, akkor látjuk, hogy mely országok a kötelezettséget a FAB mellett. Macedónia, Montenegro, Szerbia és Koszovó. A tagállamok amikor aláírják a közép-európai egyezményt, nem csak az döntik el, hogy hogyan működjék az ő fabjuk, hanem a többi országot hogyan vegyék fel, mert valószínűleg csak úgy értelmes, hogyha ők is ö, csatlakoznak. A Dunai fab az a Románia-Bulgária. Ott némi mozgás volt, államközi megállapodást júniusra terveznek aláírni. Nem, elnézést, rosszat mondtam, nem, nem terv. Nem, az később lesz. Egyenlő tervezés folyik, egy 2010-es memorandum van. Szófiába is fogok menni, és talán kapok plusz információt arról, hogy ez halad-e. A nyolcadik a dél-nyugati fab. Portugália és Spanyolország. Ők nagyon korán kezdték. Emlékeznek a madridi konferenciára, amikor az ANSP-k aláírták a ö, ö, amikor a ö, nemzeti felügyeleti hatóságok aláírták a ö, megállapodást. Ebbe Marokkó is ö, bele ö, tartozik, hiszen portugál és spanyol szigetek is benne vannak, értelmes, hogy közös legyen a fa. A, harm, a legutolsó a Blue Med, úgymond kék földközi tenger. Olaszország, Görögország, Ciprus, Málta a résztvevők, és társultagok Albánia, Egyiptom, Tunézia, megfigyelő Jordánia és Libanon. Nos, némi pozitív fejlemény van. A fő cél a fő ANSP-k tavaly aláírtak egy megállapodást. De minisztériumi szinten úgy tűnik, hogy nehezen halad az, hogy írtam, októberben a közlekedési minisztereknek római találkozót javasolva várom a választ. Nos, ez egy rövid körkép a fabokról. A dokumentumok tartalmazzák a részleteket. Hadd mondjam el, hogy ez azt mutatja, hogy a, az alkalmazás nagyon változó a fabok között és nekünk, a parlamentnek oda kell figyelnünk a fejleményekre. Ne felejtsük el, hogy a SES 2 szabály jogi aktus kötelezettséget jelent a tagállamokra a biztonság, a kapacitás, a költséghatékonyság és a környezeti hatás tekintetében. Nem könnyű motiválni, de hát a bizottságnak megvan a maga eszköztára, hogyha szükséges, akkor használja is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most pedig köszönetet mondok a Digi Move, a közlekedési főigazgatóság ban dolgozó kollégáknak, hiszen ez nem egy egyszemélyes show. Nagy öröm volt együtt dolgozni önökkel. Köszönöm szépen, várom a kérdéseiket. Well, thank you very much, George. Köszönöm, George. Most pedig megjegyzések és kérdések következnek. Körülbelül még egy fél óránk van a kérdések feltevésére, és a válaszadásra is. Gross úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kolléga úr. Én is köszönöm ezt az előadást. Megfelel annak, amit mindig elvárunk tőled, és amit a tagállamoktól is nevezetesen, hogy megint nem tesznek eleget. Sokan múlt héten már említették ezt a kérdést a parlamentben, hogy mi a következménye a légi közlekedési válságnak azt láthatjuk, hogy nagyon kevés mindent tesznek a tagállamok, annak ellenére, hogy a tagállamok mindegyike be akar lépni a Single European Sky-ba, csak kettő írt alá. A hamuválság után azt mondják, hogy legyen ez még gyorsabb, és van még három ország, ami nagyon keveset tesz. Hogy ha még várunk egy kicsit, akkor a 2012-es decemberi határidőt is lekéssük. Úgyhogy a bizottságtól kérdezem, 2011 második felében az úgynevezett toolboxot, azt az eszköztárat, amit Jarzembowski kolléga említett, talán lehetne alkalmazni. Tudjuk, ismerjük a problémákat, az általános problémákat, de én nagyon szeretném tudni, hogy a valós, leg, legmélyebb problémák hol rejtőznek. Ezek technikai kérdések, személyzeti kérdések? Nem tudom. Különböző aspektusokról esett szó. És végül a fabok összetételét illetően talán jó lenne, hogyha már most javaslatokat tennénk a fabok átstruktúrálására mert tudjuk, hogy a fabok nem éppen a legobjektívebb kritériumok alapján épültek fel, inkább kívánságlista alapján, úgyhogy talán megoldás lehetne, hogyha a koordinátorok támogatásával és a parlament támogatásával más javaslatokat tennénk, és a javaslatok segítségével megoldanánk ezt a problémát. Elnök, köszönöm. Alkadraui úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Jarzembowski kollégának is ezt az előadást. Figyelembe véve, hogy milyen nagyon munkát végzett már eddig is. <clears throat> Matthew már mondta, hogy látjuk, hogy még nagyon sok mindent kell itt tenni. Nem lesz ez könnyű. Majd látjuk, meglátjuk, hogy jövőre lesznek-e valós eredmények. Persze remélem, de egyetértek Georgal, ne várjunk az év végéig, ne várjunk addig, amíg a bizottság felszólít minket, hogy lépjünk. Talán meg lehetne próbálni, hogy együtt nyomást gyakoroljunk a tagállamokra, hogy gyorsabban lépjenek. A cél az, hogy végre nemzeti szinten is lépjenek már ennek csak pozitív következményei lehetnek. Nem csak a gazdaságra, hanem a légi közlekedésre is. Még két-három pontot szeretnék említeni. Először is. Egyetértek azzal, amikor azt mondja, hogy a ratifikálás nagyon fontos. Persze, az is, de a valós megvalósítás is. Nem régen Már beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne elérni, hogy a fabok jobban működjenek. Ott a pénzügyi eszközökről volt szó. Ön szerint jól alkalmazzák a pénzügyi eszközöket? Be tudna számolni a pénzügyi helyzetről? Aztán a személyzeti kérdések, ez igazán égető kérdés, a személyzetre vonatkozó szabályzat rendszer. Talán lehetne egy holdingot létrehozni, egy vállalatot, amely ezzel foglalkozna? Grossúrral már beszéltünk erről, és Grossúr említette az eurokontrollt. Itt is ugyanez a helyzet, amikor a személyzet a különböző tagállamokból származik, és ott is nehezek voltak a tárgyalások, de aztán sikerült kidolgozni a személyzetre vonatkozó szabályrendszert. Hát ennyi lett volna, amit ma el akartam mondani. Lenne még egy kérésem a bizottsághoz, nevezetesen, hogy fokozzák a nyomást, amit a tagállamokra gyakorolnak, hogy hogyan költik el a pénzeket, mik az eredmények, és aztán a személyzeti kérdések. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én valami másról szeretnék hozzászólni. Ma már másodjára fordul elő, hogy kávét nem kapunk, nem jönnek el idáig. Tudom, hogy ez nem alapvető fontosságú másoknak, de én nem tudok kávé nélkül dolgozni. Csak szerettem volna ezt szóvá tenni. I know you all coffee, but no, nobody... Tudom, önök mindnyájan kaptak, de én nem kaptam kávét, én csak vizet kaptam. Elnök, jó, rendben. Rendben. Természetesen nem ez a mondani valóm lényege, csak el kell mondanom, hogy ne legyen ez mindig így. Georg, a FAB koordinátorként végzett munkáját nagyon köszönjük. Nem akarom megismételni, ami eddig elhangzott. A Single European Sky papíról létezik egész Európát behálózzák a légi útvonalak, de gyakorlatban nagyon sok minden nem valósult meg. Said azt mondta, igaza van, az aláírás egy dolog, a megvalósítás más. Hogy néz ki? 2012 határidő. Addigra akartuk ezt befejezni. Hogy fogjuk ezt megtenni? Csak az aláírás, a ratifikálás semmit sem jelent sokan azt mondják, hogy nagyon sok légiszolgáltatónak el kell költöznie, a kvótákat meg kell változtatni, a kerozinnal spórolni kell, át kell képeznie a személyzetet. Hogy lehet ezt megvalósítani az ütemtervet illetően? Mikor jön létre végül az egységes európai égbolt? hát hogyha már erről beszélünk. Jó, persze különböző tagországból jön mindenki, de nagyon érdekes lenne ez nekem. Végül tudom, hogy az állampolgárok sokan fölteszik a kérdést. Hogy néznek ki a repülési kvóták a reptereken? Gyakran attól félnek, hogy megváltoztatják a rövid távú repülési útvonalaknak az útvonalát, hogy milyen területeken felett vezet. Elnök, köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Csak kis részletekre kérdeznék rá. Ha jól emlékszem, mindig nehézséget okozott. A Kaliningrádi kérdés a balti blogban hogy néz ez ki. Mert mindig húzavona folyik ezzel kapcsolatban az orosz partnerekkel. Második kérdésem. A közép-európai fab. Kicsit furcsán néz ki. Franciaországnál ott van Korszika, de aztán Nem egészen értem, hogy mi történik. Talán a hagyományos fabok struktúráját követjük? Aztán az északi fábot illetően. Itt egy nagyon nagy területről van szó, az északi tenger felett vezető folyosóról, a katonai érdekek nagyon befolyásolják ennek a fabnak a működését, és ezért nem lehet átstruktúrálni? Aztán még két kérdésem lenne. A személyzeti kérdések, a személyzeti problémák a tagállamokban, mindig ez a legproblémásabb kérdés. Hogy néz ez ki? A bizottság igen nagy felháborodást váltott ki azzal, hogy azt mondták, hogy nagyon lehetne spórolni a személyzeten. Hogy néz ki most ez a kérdés? És végül már mondták, tudjuk, hogy azok a kitételek, hogy should, hogy kellene, az egyes leírásokban még mindig szerepelnek. A konkrét végrehajtások esetében van-e lehetőség arra, hogy határidőket szabjunk meg? Például 2012-ig mi az a terület, ami a gyakorlatban is működni fog? milyen olyan intézkedést tudnak átültetni a gyakorlatba, ami javuláshoz vezet. Ezen kívül még a katonai légiterekre szeretnék rákérdezni, hiszen bizonyos fabok esetében ez nagyon jelentős. Elnök, köszönöm. Foster asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, Georg. Nagyon átfogó volt beszámolója. majd azt a kis kiadványát később át tudom nézni részletesen, és tudom, hogy mindenkit ezzel üldöz, nyilván csak átvitt értelemben, de támogatjuk a munkáját. Az egyik terület a polgári katonai légtér használata. Történelmi szempontból van a ország, vannak olyan országok, például az Egyesült Királyság, amely nagyon rugalmas ebben a kérdésben, és könnyen előre haladnak ezért a FAB kérdésében. De bizonyos tagállamokban ez nagyon nagy kérdés, a katonai és a polgári légterek használata, úgyhogy ez nyilván egy nemzeti politikai kérdés bizonyos országokban remélhetőleg ők is előre tudnak lépni. Ami az Egyesült Királyságot és Írországot illeti, mivel én brit vagyok, nagyon örülök annak, hogy előre haladhattunk, szorosan együttműködtünk, még a fabok előtt is. A dán, svéd fabokat illetően most megbeszélések folynak, az Észak-Európai Szövetségnek mi is, és ők is tagjai, úgyhogy mi amúgy is gyakran tartjuk a kapcsolatot. Azok a kollégák, akik olyan területeken élnek, ahol nagy az ellenállás. Ne felejtsük el, hogy miért akarjuk létrehozni ezt, hogy a késéseknek lemondásoknak véget vessünk, hiszen az európai közlekedés 90% az északatlanti területeken keresztül halad. Úgyhogy nagyon fontos, hogy javítsuk a helyzetet. Mert itt nagyon nagyok a fennakadások. Ezen kívül az ír szempontból, az írek szempontjából nagyon fontos, hogy mi a helyzet a környezetvédelemmel, például Manchester környékének védelmével, és ezzel kapcsolatban több reptéren is folynak kísérletek a szennyezőanyagok kibocsátásával kapcsolatban, és így tovább. Tudom, hogy az éjszakai üzemanyag megtakarítás, a Heathrowi észak-atlanti indulásukat, illetően folynak kísérleti projektek. Úgyhogy összességében azt látjuk, hogy léteznek konkrét lépések, és hát ezek nem mindig könnyűek, néha nagyon összetettek, de végül ezek mind a fogyasztók érdekeit szolgálják. Végül Georg, hagyd mondjam el, Ön tett egy javaslatot a szolgáltatók konszolidálásáról. Nyilván ezt nem lehet megvalósítani az IAA és az ANSP bevonásával csupán, de nagyon örülök, hogy például a Cezárt bevették ide, mert tényleg nagyon fontos az, hogy a Cezár előre haladjon. Úgyhogy örülök, hogy ez helyet kapott a dokumentumban. Folytassa a jó munkát, a támogatásunkat élvezi. Vannak jó példák azokban a tagországokban, ahol problémás esetekben összeültek. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm, Marinescu úr. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Mulțumesc domnule Iarzembovski pentru prezentarea eh, făcută.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 Nos, tehát vannak különbségek a két verzió között. Van néhány kérdés, ami pluszban merült fel, és ezekre a kérdésekre nem tudtunk választ kapni. Yes? Nu există răspunsuri la aceste întrebări la marea majoritate a faburilor. Ceea ce înseamnă că ce spuneați... legtöbb esetben Elnézést, tehát hallható az angol tolmácsolás? Bizonyos helyzetekben nem értünk el semmiféle előrehaladást. Egyértelmű mindenki számára, hogy az embernek arra van szüksége, hogy hatékony közlekedési ellenőrzést valósítson meg de az egyetlen előrehaladást a Dán-Svéd FAB esetében értünk el, ahol megpróbáltak hatékony ellenőrzést elérni. Más fabok esetében nem sikerült előre elérnünk előrehaladást. Most pedig, hogyha megnézzük, hogy mi is történt, azt látjuk. pentru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 Thank you, Mr. Marinescu. Nagyon sajnáljuk a tolmácsok nevében, de sajnos a rendszer leállt, és most tudjuk újra kezdeni a tolmácsolást. Nagyon köszönjük szépen, Marinescu úr, és most pedig a konszolidációt illetően csatlakozva Foster asszonyhoz. Ön mit gondol, a konszolidáció folyik-e valójában? hiszen ez 4-5 fabot is érintene. A konszolidáció létrejöhet a jövőben. Lichtenberger asszony, a második kérdés. A légirányító kérdése. Néhány ország. These functional airspace blocks will mean job cuts, job losses, Armageddon,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 Uh, I will try uh, point by point, and if I missed uh, to answer something, please raise your hand. Um, well, starting with, with what, what are the problems? Uh, sorry? Oh, ja, ich spreche Deutsch. Kann ich Deutsch sprechen? Ja, ich spreche Deutsch. Gott. Nein? Was kann ich denn sprechen? So, have we no interpretation at all? Try again, George, in German. Yeah. Äh, wie sieht das aus, wenn ich... Most, hogy németül beszélek, most működik? Igen, amennyiben a rendszer működik a jövőben. Létezik egy vicc, ahol egy kenyai politikustól azt kérdezték, hogy vajon szereti-e az anyanyelvét az anyanyelv, a szeretetről beszélve, a feleségemet szeretem, a nyelvemet használom. Ähm, dazu führen, dass alles so langsam geht. Tehát, ami nagyon fontos, hogy sokan említették, hogy nagyon lassan halad ez a folyamat. Megpróbálom érzékeltetni, hogy hogyan is állunk. Állami szinten nagyon sok szuverenitás és kompetencia kérdés merül fel, és ezek nagyon komplikálják a kérdéseket. Hogyha két ország szeretne egymással tárgyalni egy európai FAB létrehozására, akkor a közlekedési minisztereknek össze kell ülnie, be kell vonni a védelmi minisztert, aztán a pénzügyminisztert, hogy, mert ennek esetleg lehetnek pénzügyi következményei, és bizonyos országokban a külügyminisztereket is be kell vonni. Voltam egy fővárosban nemrég, és azt mondta a minisztériumi kolléga, hogy amikor a szomszédos országban a saját szakterületemről akarok tárgyalni, mindig meg kell hívni a külügyminisztert is. Tehát a szándék amikor nincs baj, a közlekedési miniszterek terveznek, de aztán be kell vonni még más minisztereket. Ez túl bonyolult valahogy kormány szinten, hogyha 7-8 országot bevonnak, minden országból 3-4 minisztériumot, el tudják képzelni, hogy milyen bürokratikus káosz alakul ki. A második probléma. bizonyos biztonsági szervez attól félnek, hogyha a folyosókat újjá alakítjuk, akkor valaki elveszti a hozzáférését, és ezt senki nem akarja. Tehát lehet azt mondani, hogy az ellenőrzést másképp szeretnénk megvalósítani, mert ez lenne a logikus megoldás, de aztán jönnek a légi ellenőrzést folytatok, és azt mondják, de ha így alakítjátok, akkor elveszítem a bevételem 5%-át, ezt meg senki nem akarja. Aztán a személyzet kérdése. Hát itt átmeneti modellekkel kell operálnunk. Semmi értelme annak, hogyha hat ország akiknek nagyon különbözőek a szervezeti modelljeik, egyszerre közös modellt akarnak kialakítani, ez soha se fog menni. Így aztán az az elképzelés, amit a svédek vettettek fel, egy holding társaságot hoztak létre, összefogtak, de ugyanakkor nem változtattak a résztvevő szervezetek státuszán. És akkor azt lehet mondani, ha létezik egy holding vállalat, és a feladatokat átvállalja magára, még akkor is te, mint tag, jogod van arra, hogy az jogszabályokat, a rád vonatkozó szabályzatot fenntartsd és megtartsd. Csak így lehet bebizonyítani az érdekelteknek, hogy nem kell félniük attól, hogy változások következnek be. Nem kell félni attól, hogy elvesztik a munkájukat. Először is azért, mert nagyon kevés az erre szakosodott ember. Mert országban is kevés a szakember, és máshol is. Ezen kívül a légi közlekedés egyre nő, és egyre több szakemberre van szükség, aki az irányítással foglalkozik. Budapestben már elmondtam a konferencián, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeknek az embereknek a mobilitását biztosítsuk. Ugyanis a forgalomirányítóknál mindig felmerül a nyelvi probléma. De alapvetően ez egy másodlagos probléma. Ugyanaz a helyzet, mint a gépek területén. Néha előregednek az emberek is a szaktudásuk, de ha valaki jó szakember, bármilyen szoftverrel tud dolgozni. Az angol a nemzetközi nyelve ennek a szakmának, azért, hogy ha bekövetkezik egy katasztrófa, rögtön értesíteni tudják a megfelelő szerveket. De például elértük azt, hogy olasz forgalomirányítók dolgozhatnak Németországban, anélkül, hogy előtte öt évig német nyelvkurzust látogatnának, és ezt azt teszi lehetővé, hogy megfelelő szoftverekkel dolgozik. Egyébként ez a szakmai képzés ebben az esetben kb. két-három évig tart. A légirányítóknak elmondtam, hogy nektek kell akarni, hogy mobilisak legyetek. Hát ki akar Észak-Németországba jönni, ahol állandóan esik az eső. Úgyhogy valahogy nektek is kell vállalni ezt. Én úgy gondolom, hogy amikor a légirányítókkal beszél az ember, akkor ezt meg lehet fogalmazni. Ha egy ilyen holding vállalatot hozunk létre, erre már létezik példa. Létezik egy személyzet, a személyzetre továbbra is az az alapszabályzat vonatkozik, ami eredetileg az anya szervezetükben, és amellett mindenkinek megvan a saját alapszabályzata, nem kell félnie, de emellett együtt működhetnek a vállalatok a holdingon belül. Ez egy mentalitás kérdés arra, hogy készen állnak-e az emberek. Nagyon sok országban készen állnak, nagyon sok országban pedig nem. Ezek lettek volna a fő problémák. Ami a fabokat illeti. Nézzék meg! Meg lehetne csinálni, legyen egy északi, egy nyugati, egy központi, egy központ nyugati és egy központ keleti fab, amikor a balti és a Duna-Fabot, ha összevonnánk, nem is lenne rossz ötlet. Tehát 9-ről 4-5 fabra csökkenthetnénk a számokat, aztán majd egyszerűsíthetünk még. De nem ez a lényeg. A tagállamoknak joga van, ezt eldöntöttük, hogy 2012. december 4-ig egymás között kiegyezzenek, teljesen szabad kezet kapnak, hogy kivel képeznek ilyen egyezményt. Mi adhatunk tanácsot, útmutatást, de nem kötelezhetjük őket. Én személy szerint az úgynevezett figyelmeztető leveleket illetően én azt mondtam a biztos úrnak, hogy ősszel és télen kezdje el írni ezeket a leveleket. Mert hogyha az állami szerződéseket országon belül sem képesek decemberig aláírni az országok, akkor nem képesek a határon átnyúló egyezményeket ratifikálni. Úgyhogy a tagállamok most szabad kezet kaptak, de önök itt a szakbizottságban vállalják fel a szerepet, menjenek haza, és kérdezzék meg, hogy fiúk, hol tartotok már a szerződésekkel, ami a polgári és katonai légtereket illeti. Bizonyos országokban egységes az ellenőrzés a polgári és katonai légterekre. Más országokban van két külön szervezet, aminek elkülönül a munkája de megint csak a tagállamok szabadon dönthetnek, hogy továbbra is külön akarják-e kezelni ezt a két kérdést, mert az SES 2 e keretében a, csak a polgári repülésre vonatkoznak a szabályok. Tehát ezt meg kell fontolni. De a fő kérdés az nem a légi ellenőrzés. Ezek az úgynevezett tiltott zónák kérdése, a be nem repülhető zónák kérdése. Vannak olyan hagyományos légterek, amelyeket néha lezárnak gyakorlatok céljára. Például a német-francia határon egyszerűen ez történelmi okai vannak. Ezekben a légterekben amelyekben katonai gyakorlatokat folytatnak, hogy ezek örökre ott maradjanak-e, vagy áthelyezzék őket máshova, ebbe bele lehet gondolni. Á, bele lehet gondolni, hogy két-három ilyen légtér összefogjon, és együtt kezdjenek egy gyakorlatot. Én nem tudom, mi nagyon nyitottak vagyunk, nem problémás számunkra mindenkit el lehetne küldeni Észak-Norvégiába vagy Kanadába, és azt mondani, hogy nekünk nincs pénzünk, el kell jutnom gyorsan a hadgyakorlati légtérbe, hiszen nem, kell, nem szabad, hogy ez sokba kerüljön, úgyhogy olyan megoldást kell találnunk, amely a katonaságnak is megfelelő. Tehát valahogy a közlekedés és a honvédelmi miniszternek ki kell egyeznie ami a légi utakat illeti. Beszéltem ma valakivel, aki ennek a szakértője. Igen, a kapacitás lehetne javítani, de maximum 5%-ot javíthatnánk, mert már eleve jól szervezték meg az útvonalakat. Mm, a Berlin, Brandenburg és ezek a kérdések, nem, nem, ez helyi kérdés, ebbe inkább nem avatkozok bele. Nem, nem, nem vagyok gyáva, nem erről van szó. Ami nagyon fontos, az a pénzügyi kérdés. Gyakran azt mondják, hogy ez együttműködés, nem tudjuk megvalósítani a Cezárt, mert nincs elég pénz. Én nagyon szkeptikus vagyok Szerintem ez kifogás. Valóságban a szoftver a légirányítás legdrágább része. Persze egy állami koncesszióval megvásárolhatja a légirányító ezt mindig panaszkodnak a légitársaságok, hogy ez túl drága. De ami az ANSP-ket illeti, nincs szükségük külső pénzre, talán egy banki segélyre, talán egy új épületre van szükségük, de azokban az országokban lehet ez probléma, amelyek nem túl fejlettek még, de hát itt működnek például a TEN 10-es programok. Szerintem nem a pénz a kérdés. Ami a térképet illeti, lehet, hogy kicsit pontatlan, de jól látható. A nyílt tenger kérdése néha a nagy kérdés. A föld felett menő légifolyosok kérdése, ez tisztázott, de a tenger feletti, Inkább ebben nem mennék bele, hogyha megnézik, ezt nem is tüntettem fel, de egyébként ennek semmi köze sincs a napi problémákhoz. Ami a katonai érdekeket illeti, azt hiszem, hogy ezek nem okoznak problémát. Norvégiában még mindig kicsit szkeptikusok, hogy akarnak-e velünk együttműködni. Nem tudom, elég finoman fogalmaztam meg, gondolom így is értették, hogy mire utalok. Ami Kaliningrádot illeti. Így is elég problémánk van Oroszországgal kapcsolatban, nem akarunk még abba is belekötni, hogy Szibéria felett hogy repüljenek, ha Lengyelországba ellátogatok, a jövőben, akkor felvettem ezt a témát. Hétvégén 118 oldalt olvastam át, mérges is volt a feleségem, pedig ez az eurokontrollról szólt. Itt mindent belevettünk, amit a tagállamok javasoltak. Lichtenberger asszony. Én nem akartam 118 oldalt írni, én nagyon rövid dokumentumot állítottam össze. Úgyhogy nem régen megtámadott engem egy ország. Azt mondtam, mondjátok el, hogy mit tettetek. Én lefektettem a legfontosabb dolgokat ebben a dokumentumban, ami a Duna fabot illeti. Szófiába és Bukarestbe is ellátogatok, majd ott meglátom, hogy a Dunával kapcsolatban, a Dunafabbal mit kezdhetünk. Spanyolország, Portugál, itt Marokkó a kérdés. A Blumednél Tunézia és Egyiptom, a Duna esetében úgy tűnik, hogy Törökország szeretne belépni ide, úgyhogy nagyon sok nyitott kérdés van itt még, ami a balti fabbal kapcsolatos, felmerül a kérdés, hogy milyen helyzet Ukrajnával. Ezek mind nyitott kérdések. A fabok működését a tagállamok szervezik, ők tarthatják a kapcsolatot harmadik országokkal, de utána szabad kezet kapnak. Hát remélem, Jaj, nem, még az Eurocontrol. Épp most szervezik át egy szolgáltató szervezetté, nem szabályzó szervezet már, hanem szolgáltató. A franciáknak mondom, hogy amikor állami konstrukciókról van szó, akkor mindig állami szerződésekre van szó, ratifikációról, új szerződésekről, így aztán az eurokontroll nem a lehető legjobb megoldás. Szerintem egy holding lenne a részvényesekkel a legjobb megoldás, és a részvényesek maguk a tagállamok lennének. elegánsabb és gyorsabb lenne ez a megoldás. De ez személyes véleményem. Remélem mindenkinek válaszoltam. Fölmerült az a kérdés, hogy mi a helyzet az iránymutatásokkal, és talán erre a bizottság válaszolhatna, hogy figyelmeztető leveleket írnak-e Hát ezt nem tudom, ezt megint a biztosnak kell megfontolnia. Én azt mondanám, hogy várjanak még kicsit, de tegyenek nekem egy szívességet, foglalkozzanak ezzel a témával, én is ezt teszem, tartsák a kapcsolatot azokkal a kormányokkal, amelyeket jól ismernek, biztonság, környezetvédelem, hatékonyság, ez mindenkinek nagyon fontos. Köszönöm. Thank you very much, George. Now I know there's members Köszönöm szépen. Már 10 perc késésben vagyunk az ütemtervvel, ütemtervhez képest. Ha nem kérdezem meg, hogy vannak a bizottsághoz kérdések, megkérdezem, hogy a bizottság kívánne válaszolni. A FAP guidance iránymutatási anyagokkal kapcsolatban tudna válaszolni, mondja Jazembowski úr, akkor az jó lenne. Igen, válaszolunk, elnök úr, csak arra várok, hogy Bedvin úr visszajöjjön. Mr. Chairman, I... Elnök úr, nem megfelelő pillanatot, a pillanatot választottam, hogy elhagyjam a termet, elnézést kérek. Nos, az iránymutató anyaggal kapcsolatban ezt a 2010 decemberben sikerült megfogalmazni, át fogjuk értékelni, és reméljük, hogy ezt el fogják fogadni 2011 júniusában, tehát jól ki egészíti a Jezsemoszki úr által tervezett tevékenységét. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, hogy elmondhassam, hogy azoknak milyen hálások vagyunk. A FEB problémák nélküle nem lennének megoldhatóak. Köszönöm szépen neki és az elnök úrnak, hogy ezt a vitát megrendezte. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm George, most mint mindig remélem, hogy a jövőben is ilyen aktív leszel, és újra találkozunk. Mindig szívesen várunk, nem hivatalos minőségben is az ülésen. Köszönöm szépen, mindenki ismeri a telefonszámot, hogyha kell valami e-mailben is megkereshetnek. Köszönöm a támogatásukat. Viszontlátásra! Don't forget your watch. So, rather belated... Elnézést kérek. De Grandes Pascual úrtól a késésért. Most akkor rátérünk az ő jelentésére. Kérném a bizottságot Kérem, hogy nem mindig akkor kezdje a beszélgetés, amikor vége van a téma a tárgyalásnak a szakbizottságban. Már mondtam ma délelőtt is. Ö, nyugodtan ö, menjenek ki, és ott tárgyalják meg. De Grandes Pascual úr, ön a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és türelmet kérek, mert ez, ez a jelentés, amelyik a szkenerek ezekkel kellett volna foglalkozni de most már sokkal több dologgal foglalkozik. Abban a meggyőződésben kezdtem az előadásomat, hogy azok a dolgok, amelyeket hát tekintettem, azokat azok elérik a célkitűzéseket, mégpedig, hogy biztonságosabbat tegyük a polgári repülést a terrorizmus fenyegetésében. Meghallgattam az összes érintett felet, közvetettem vagy közvetlenül, meghallgattam a bizottságot, a politikai felelőseit és szakértőit. A parlamentben tárgyaltam árnyékjelentéstevőkkel együttesen és külön-külön. Az ENVI és a LIDE szakbizottságoknak a véleményét hallgattam meg úgy, ugyanis a néppárt nevében árnyék jelentéstevő vagyok. Megnéztem az sok repülőteret, és megnéztem olyan kísérleti mechanizmusokat, amelyeket már kísérleti jelleggel alkalmaznak különböző repülőtereken az Európai Bizottság jelentése az Európai Parlament és a tanácsnak az, mint ahogy önök tudják, elavultá váltak, illetve okafogyottá váltak, miután történtek különböző merényletek. Hmm. Az Európai Unió kénytelen volt különböző terroristas csenyemények után, hogy intézkedéseket hozzon, vezessen be. egy integrált megközelítést szeretnék, eh, szerettem volna alkalmazni ebben a jelentésben. A jelentésben a biztonsági szkenereket, a folyék, folyadékok, aeroszolok és eh, géleknek a mérésével is foglalkozunk. Miért van ez a jelentés? Három ok miatt. Ez első az, hogy az Európai Unió köteles gondoskodni az állampolgára biztonságáról. A terrorizmus elleni harc az egyik, eh, az első és egyik legfontosabb célkitűzése az Európai Uniónak a belső biztonság témájában emiatt ez a, ez a jelentésnek az a célja, hogy javítja az európai állampolgárok biztonságát. 2002 óta konkrét eh, te lépésekkel egy eh, olyan biztonsági hálózatot sikerült létrehozni, amelyikben a tagállamok kompetenciákat, kompetenciákról mondtak le annak érdekében, hogy egy közös védelmi rendszert alakítsunk ki. Ezzel kapcsolatosan volt egy jelentés. Egy jelentés eh, a következő témákat érinti. A védelmi szkenerek. Az indoklásban egy 2008-as jelentése, bizottsági jelentésre épül, illetve törvényre vagy rendeletre, amelyet a parlament nem fogadta el, ugyanis ezzel kapcsolatosan aggályok merültek föl adatvédelmi, emberi jogi és eh, egészségi szempontból. az utóbbi időben azok foglalkoztam, hogy megállapítsam, hogy a jelenlegi helyzetben az alapvető jogok sérülnek-e. Az emberi méltóság, a magánélethez való jog, a mentesség, az egészség megóvása nagyon fontos minden egyes uniós politika végrehajtásában, és ezek az emberi jogi kártában is szerepelnek Nagyon fontos tehát, hogy ezeket figyelembe vegyük, amikor a szkenerek felállítását, a eh, szkener rendszerek felállítását kidolgozzuk. A rendszerek, amelyeket most javasolunk, már nem mutatnak emberi testet, hanem egy bábura, egyfajta bábura, fejt, bábút mutatnak arc nélkül, nem azonosíthatóan. Az adatvédelem. Az adatvédelem szintén egy olyan kérdés, ami folyamatosan keresztűz alatt van. A bizottság jelentése azt mondja, hogy nagyon fontos az adatvédelme, az adatok védelme, és ezt az új generációs szkenerek ez, ezeket a ö, szabályokat betartják. Ami a képeket illeti, egy ugyanolyan olyan-olyan nemű ügynök nézheti meg ezeket a képeket, senki más nem láthatja, nem lehet ezeket a képeket raktározni, és amint az utas átmegy a biztonsági zónából, e, e, törlik ezeket a képeket. A tagállamok és a repterek el fogják tudni dönteni, hogy melyik technológiát alkalmaznak, de mindig garantálva azt, hogy az adott technológia tiszteletben tartja az említett paramétereket, ami az emberi jogokat illeti. A egészségvédelem. Az egészségvédelmet illetően a bizottság már jelentkezett azok, hogy melyek azok a technológiák, amelyek alkalmazhatóak. Kizárjuk ezáltal a röntgensugarakat használó szkenerek, ezeket a szkenereket csak a rendőrség használhatja megalapozott gyanú esetén. Olyan országokban, mint Németország, Francia, Olaszország vagy a Cseh köztársaság tovább lép a szabályozásában, és azt mondják, hogy nem szabad kitenni ionizált sugárzásnak a személyeket. Tehát amennyiben a, olyan röntgen sugaras berendezéseket lehet használni, amelyeknek a sugárzási szintje alatta van az egészségügyi határértékeknek. És mindenképpen biztosítani kell az, hogy a megvizsgált személy ne legyen, kite, ne legyen kitéve nagyobb mennyiségű sugárzásnak. Ezek a szkenerek sokkal összetettebben működnek, mint azok a szkenerek, amelyek kizárólag csak fémes tárgyakat mutatnak ki. Sokkal többet ki lehet mutatni, mint azok, amelyek jelenleg is működnek. Sokkal nagyobb mértéket, mértékben tudják a biztonságot szavatolni. Ugyanakkor ezeknél a szkenereknél harmonizált, közös és minimál eh, követelményeket kell meghatározni. nem kötelező ezeknek a leveti magukat az utasok szempontjából, ugyanakkor, amennyiben szükség van rá, akkor ugyanilyen hatékony egyéb eljárásnak kell e, kitenni magát. Ami a lexokat illeti, meg kell nézni, hogy mi történik. A lex, ezek, ezek a folyadékok, aeroszolok és gélek. Detroit 2006-ban volt egy bizonyos eset, amelyek után indokoltá vált egy olyan technológiának az alkalmazása, amely a folyékony robbanószereket is ki tudja mutatni. 2007. szeptemberében az Európai Parlament elfogadott egy olyan határozatot, amelyikben felszólította a bizottságot arra, hogy törölje a 2006-os rendeletet. Az akkori bizt, közlekedési biztos Jacques Barrault visszautasította ezt, mert azt mondja, hogy a technológia nem képes a folyadékokat és géleket megfelelőképpen ellenőrizni. A 272-es per per 2009-es rendelet, amelyik a polgári repülés szabályozza, újra felvetette annak a, az egy technológiáknak az alkalmazását, amely képesek folyadékokat, illetve géleket azonosítani. 2009. októberében és novemberében a bizottság Tajani biztos úr nevében és Brian Simpson, a közlekedési szakbizottság elnöke eszmét cseréltek, és elértük a jelenlegi helyzetet. Az Európai Bizottság elfogadta mindazt, amit Simpson elnök úr javasolt egyszerűsíteni, mégpedig egyszerűsíteni azon utasoknak a helyzetét, akik vámmentes árukat, vámmentes boltokban vásárolnak árukat. Ez, ez a 297 per 2010-es bizottsági rendelet két fázist alapít, alapít meg ez a dokumentum. Az 2011. április 29-ig legkésőbb lehetővé kell tenni, hogy egy eh, idegen országban, idegen eh, repülőteren vásárolt gél vagy folyadék bevihető legyen egy eh, repülőtérre. Aztán a második fázis 2013. április 29-e, amikor minden eh, repülőtérnek előrizni kell ezeket a folyadékokat, aeroszolokat és géleket. Ez a jelentés eh, ellenőrzi, hogy mi történik, vagy megerősíti az, ami jelenleg is zajlik. Semmi más nem kérünk, csak annyit, hogy a parlament teljesítse be a mandátumot, amennyiben minden készen el. És kiemelem ezt a feltételes módot. Végezetül, ami a leveleket és a postai küldeményeket illeti, most volt egy bizonyos esemény, amely alapján az Európai Unió úgy döntött, hogy további intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a légiszállítás. Ezek az intézkedések legyenek arányosak és megfelelőek. Ellenőrizni kell a repülőti, repülőkön szállított áru, annál is inkább, mert az áruknak a 70%-át utas sokat is szállító repülőgépeken történik nem szabad megnehezíteni az áruk szállítását repülővel. Össze kell hozni a hatékonyságot a biztonsággal. Végezetül, elnök úr, mindazok az ügyek, amelyek ebben a jelentésben vannak, megelőzhetnek egy terrorista támadást. A cél az, hogy egy olyan biztonságot hozzunk létre, biztonsági hálat hozzunk létre, amelyiknek révén a leghető legnagyobb mértékben ki tudjuk zárni a terrorista támadásokat. A technológia és tudomány fejleményeit folyamatosan követni kell, a személyzet képzésével mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük a félelmet a terrorista támadásoktól. Sokat dolgozunk azon, hogy biztonságos legyen Európa, és hogy megvegyék az állampolgárainkat. Arra kérem a bizottságot, hogy vegye figyelembe, hogy mindenképpen el kell érni a konszenzust. Nagyon fontos, hogy mindenki a közös érdekért dolgozzon, ne a saját egyén érdekeért annak érdekében, hogy egy erős üzenetet küldjünk. Úgy gondolom, hogy az a célunk, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük a kockázatot. Köszönöm szépen, de Grandes Pascual úr, Leichfried úr, Meissner, Lichtenberger, Van der Wills, Foster, Bradbury, Danelis ezt kollégák szerepelnek a listán, más kére szót. Ha nem, akkor nem, rajta van, Renner asszony. Csak hogy az időt be tudjam oszani. A zenék enyik jelentések 5 percet kapnak, és aztán meglátjuk, hogy a többiek 3, 4, 3 percet kapnak. Like Free SD. Vielen Dank, Herr, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném közölni, hogy nem élek az egész öt perces lehetőséggel. Van, nem tudom, hogy ez csak Ausztriában, de német területen van egy olyan mondás, mi szerint fél megoldásokkal nem érhetünk el eredményeket. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, hogy nem fél munkát végzett, hanem teljeset különösen ami azt illeti, hogy megpróbált viszonylag rövid idő alatt egy nagy egyetértést elérni az árnyék előadók között a tartalmat illetően. Esetünkben sikerült ez neki. Nem sok hozzáfűzni valóm lenne, én is csatlakozom ahhoz, ami elhangzott, amit az előadó mondott. Nincs jelenleg olyan európai rendelet, úgy betartanának, ahogy azt megszövegeztük. Nagyon fontos, hogy az egészségügyi aspektusra ügyeljünk. Nem vagyok benne biztos, erről még beszélnünk kell, szerint röntgenkészülékeket muszáj-e alkalmazni, nem lehetne más készülékekkel jól működő ellenőrzést megvalósítani. Aztán felvetődik a személyi jogok, a méltóság és az adatvédelem kérdése. De amit javasolt, azt, hoz, azt hiszem, hogy jó megoldás. Szeretném hozzáfűzni, az, hogy lemondtak arról, hogy valós képeket vetítsenek ki, és helyett egy generál alak jelenik meg a képernyőn, ez egy nagyon nagy előrelépés. De azért úgy gondolom, hogy még egy-két dolgon lehetne változtatni, például, hogy mennyi ideig tárolhatják ezeket a képeket. Az a megfogalmazás, hogy amíg szükséges, Szerintem ezt lehetne még fokozni, de ez részletkérdés. Nagyon fontos a teherszállításnak a bevonása, hiszen tudjuk, hogy a személyszállítógépeken nagyon gyakran szállítanak olyan csomagokat, amiknek semmi köze az adott utasokhoz, tehát tudjuk, hogy ez milyen veszélyes lehet akkor, Harmadsorban fontos a finanszírozásról beszélni. Nagyon jó, hogy a preambulum bekezdésben kitért rá, hogy a reptéri biztonsági szolgálatok finanszírozása hogyan valósul meg. Én azt mondanám, hogy még erőteljesebben kell fellépnünk. Én talán nem vagyok annyira udvarias a tanácsal, mint mások itt. Összefoglalva, azt mondanám, hogy a javaslat nagyon jó. Követhetjük ezt az utat, csak kis részleteket lehetne még módosítani. Végül Sajnos el kell mennem nem sokára, ezt nem tiszteletlenségből teszem, ezért szerettem volna először hozzászólni. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Lightfoot. Köszönöm szépen, eh, Lightfoot úr. Eh, valóban nem 5 eh, perc, hanem 4 perc, 35 másodperc. Meissner asszony. Und diese 4 Minuten 35. Köszönöm. Akkor én még ez alá szorítom a hozzászólásomat. Először is köszönöm szépen Grandes Pascal úrnak ezt a beszámolót. Már nagyon sokat beszéltünk erről, és ez jó megoldás. Mindenki tudja, hogy most lehetőségünk nyílik arra, hogy védjük a légiutasokat. Mindegy, hogy valaki szereti a szkennereket, vagy sem. Hogyha a mi feladatunk, hogy a biztonságot garantáljuk, és létezik jobb technológia, nem lehet azt mondani, hogy köszönjük, mi ezt nem kérjük. A szkennerek. Igen, ez csak egy eszköz, ezt az elnök úr is mondta. Azt hiszem, hogy az itt javasoltak megvalósíthatóak. Figyelembe kell venni persze az adatvédelmet, a magánéletvédelmét, az, hogy önkéntes legyen, ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, ami az USA-ban történik, hogy muszlim asszonyokat kényszerítenek rá, akik nem akarják alávetni maguknak ennek, ennek az átvilágításnak, hogy mégis átmenjenek a kapun. Németországban például a röntgensugárzást csak orvosi céllal szabad alkalmazni. Az USA-ban azonban azt mondják, hogy olyan kicsi ez a sugárzási mennyiség, hogy ennyit 5 perces repülő út alatt is ennyire ki van téve az ember. Nem tudom, de itt más technológiára lenne szükség. Nagyon kevés az olyan hely, ahol azt mondanám, hogy nem, de a 24-es pont az az, a teljes testkép. Én ezt nem szeretném semmi esetre sem. Hogy néz ki a helyzet az USA-ba? A piktogramnak elégségesnek kell lennie. Mire lenne jó egy teljes testkép? Ha a piktogramon is látszik az elrejtett tárgy, akkor mire való egy teljes testkép? Úgyhogy én ezt ellenzem. Aztán itt talán a fordítás hibás, azt mondja, hogy diszkriminatív kritériumoknak következtében nem lehet kivenni senkit a vizsgálatból. Ez németül nem túl értelmes, nem tudom, ez fordítási hiba-e. Aztán európai keretirányelvet kaphatunk a szkennerekre, de ha lesz, akkor tisztáznunk kell, hogy ki fizeti ezt. A tagállamok érdekében a tagállamok fizetik ezt? Ezen kívül. Itt nem a szkennerekről van szó, hanem az átépítésekről is, amelyekre szükség van a reptereken. Hiszen az új folyaték szkennereknek a beépítése néhány reptéren problémát okoz. Persze azt mondjuk, hogy ez önkéntes. Végül, ami a teherszállítást illeti, tudom, hogy a raportőrnek esetleg nem volt lehetősége arra, hogy ezt kifejtse. Talán egy biztonságos lánc kellene, hogy legyen a cél, jelenleg ez létezik. a nagy csomagokat, a nagy eszközöket például nem is tudjuk átszkennelni. És a jövőben pedig minden egyes csomagot át kellene világítani, vagy elég lesz egy olyan, hogy én garantálom, ismerem ezt a céget, ismerem a szállított anyagot, ez elég. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch äh, dem Herrn äh, Köszönöm szépen, köszönöm Pascal úrnak is hogy figyelembe vette azokat a pontokat, amiket felvetettünk a vitánk során. Lenne néhány megjegyzésem. Ezek általánosok. Az egyik. Ez a rendszer jó, a tagállamok döntenek, aztán azok, akik ezt alkalmazzák, azok megfelelnek az európai normáknak. Csak hogy az én szempontomból, például a tízes pont azt mondja, hogy a teljes manuális átvizsgálás kellemetlenebb, mint az kellene, és ez nem igaz mindenkire nézve, vannak olyanok, akik ezt nem így élik meg. Punkt 9 vorher, äh, die Zunahme... Aztán a 9-es pont, a terrorizmus súlyosbodása. az állami hatóságoktól elvárhatók a demokratikus társadalmak által elvárt védelmi és megelőzés intézek. Ez egy túlságosan általános kitétel, valahogy ezt specifikálni kellene. 14-es pont a tagállamok kérdése. Mit ért az alatt, hogy szigorúbb intézkedések? Ez azt jelenti, hogy bizonyos tagállamok többet szkennelhetnek, vagy másképp? Ezt, ezt, ezt valahogy megint precízebben kell megfogalmazni mert különben problémák merülnek fel. 15-ös pont. Szerintem ez nem csak az utasok döntésétől kell, hogy függjön, hanem tájékoztatni is kell őket, hogy egyértelmű legyen, hogy minek vetik alá magukat. Most pedig a röntgen sugarak. Vegyük ezt ki. Sőt, sokkal explicitebben, hiszen ön is azt mondja, hogy lehet szúrópróbát végezni röntgensugarakkal. Én ezt kihúznám. A biztonsági ellenőrzés más, mint ellenőrzés például a rendőrség által letartóztatott személyek esetében. Vegyük ki ezt az biztonsági ellenőrzést, mert ha benne hagyjuk, akkor mindenki arra hivatkozik majd, hogy ez egy szúrópróba. De ha elmondjuk az embereknek, hogy persze csak alacsony itt a sugárzás, lehet, de én például gyakran repülök. És nem is ellenőrzik ezeket az eszközöket esetleg, úgyhogy vegyük ezt ki, hagyjuk a rendőrségre az ilyen átvilágításokat, például a drogdílerek átvilágítására. Azok számára, akik vélhetőleg drogokat nyeltek le. Másodszorban a hatástanulmányt illetően nagyon fontos, hogy az egészségügyi szempontokat figyelembe vegyük, és letudjuk ezeket a kérdéseket. A tárolás. Nem értek egyet. Egyáltalán nem szabadna tárolni a teljes testről készült képet, mert hát, hogyha van, tárolják, akkor úgyis felhasználják. Ki kell zárni ennek a lehetőségét. Nézhesse ezt az ellenőrző, és aztán törölje. Aztán a biztonság szempontjából, amikor ezt a kitételt alkalmazza, erre hivatkozva mindenki alkalmazni fogja ezt. Tehát problematikus ez a megfogalmazás, nem hiszem, hogy ön ezt így gondolta. 30-as pont. A magatartási kódex, hogy a tagállamok együtt készítsék el. Jó, de mennyire kötelező érvényű, ha kötelező, akkor jó, de hogyha nem kötelező, akkor úgyse tartja be senki. A finanszírozás. Itt szóba kerül a teherforgalom. Nem, még nem telt le az öt percem, jól megnéztem. Nem, mindig csak nálam kopog. Nem, Lichtenberg asszony. Csak azt kér, azért kérdőjeleztem meg az időt, mert túl szokta haladni. Nagyon figyeltem. Most tart az öt percnél. Either sit down and speak to... Kérem, üljön le, és a tárgyhoz szóljon hozzá, vagy külön fejezbe. Köszönöm szépen a következő Vandalen úr, öt perc. Voorzitter, um, de rapporteur heeft een goede lijn te pakken. Uh, dat wil ik eerst... Köszönöm szépen. Az előadó megfelelő irányt követte, és ezért köszönetet szeretnék mondani. Örülök annak, hogy a harmadik bekezdés beszél a kockázatelemzésről. Hozzá szeretném tenni, hogy a kockázatelemzésnek a profiling rendszert is magába kell venni annak érdekében, hogy a kockázat elemzés alapján ellenőrizzük az utast. A 16-os megkezdésnél az szerepel, hogy a tagállamok önállóan tudják eh, eldönteni, hogy mit csináljanak. Eh, és ugyanúgy az utasok is dönthetnek. Három kérdés van, amit szerintem mindenképpen eh, tovább kellene tárgyalni. A ionizáló sugárzás ezektől meg kell szabadulni. F8-as és 18-as bekezdéseknél. Próbáljuk meg azokat a szkennereket kizárni, amelyek ilyeneket használnak. Tehát a G pontnál is javítani kell. A második pont, ott is jobban ki kellene hangsúlyozni azt a részt, ami a testképről szól. 23-tól 25-ösig az előadó teret hagy a testképeknek. Én inkább nem beszélnék erről. Én inkább erről a semleges képről szeretnék beszélni, olyan ikonról, mint az, ami például a toalett ajtajánál szokott szerepelni. Harmadik pont, a 26-os bekezdés, az lenne a szabály, hogy minden egyes utas átmegy a szkeneren keresztül. Lehet, hogy az ember dönt, hogyha az utas dönt, hogy nem megy át a szkeneren, akkor tudnia kell, hogy lesz egy olyan ellenőrzés, amelyik sokkal hosszabb ideig tart, mint a szkenneres ellenőrzés. Tehát pontosítani kell a 26-os bekezdésnél. Az előadóhoz intéznék egy kérdés, zárásként 41-es bekezdés. Ön további ö, bizottsági ellenőrzést kér. Mik ezek az ellenőrzés? Milyen bizottsági ellenőrzőkről van szó? Kérem az előadót, hogy magyarázza nekünk ezt a konkrét pontot. Köszönöm szépen, Wills asszony, 5 perc. Berichterstatter hat über viele Sicherheitsmaßnahmen gesprochen im Flugverkehr. Köszönöm szépen. Az előadó nagyon sok biztonságintézkedésről beszélt, én csak a szkenerekről fogok szólni. Meg szeretném érteni, hogy valóban hozzájárulnak-e egy nagyobb biztonsághoz. csak annyit mutatnak, ami a test felületén van. Nem, nem tudják kimutatni az, ami a test belsejében van, ahhoz szükséges a röntgenberendezés azok, akik a repülőgép fedezetére akarnak robbananyagot vinni, azok nem állnak meg semmi előtt, tehát egy szkenner nem fedezné fel egy, egy testben elrejtett robbanóanyagot, és ezért a szkennerek nem elég hatékony. Lichtenberger asszonyal ellentétben én nem fogadom el azt, hogy uh, használjunk röntgenkészülékeket. Eddig soha nem volt lehetséges adat adatokat uh, száz, adatokat százszázalékosan megvédeni. Minden egyes informatikai rendszernek megvan a saját hibája. A földi személyzet is felhasználhatja ezeket a képeket. Az ember, hogyha be akar lépni a rendszerben, aztán be tud lépni a rendszerben. Tehát nagyon futurisztikus olyan elgondolás, amely szerint mindent ki tudunk menni, illetve minden adat biztonságát szavatolni tudjuk. Úgy vélem, hogy igen, megalázom megmutatni magunkat így eh, a, a, egy idegen előtt. Mert nem csak az mesztelen testlátványa az, ami zavaró, hanem különböző orvosi berendezések, vagy orvosi eh, eszközöknek az ott léte is nagyon megalázza. A szkenerekkel, a, a sugárzásnak való kitettség növekszik, 30 gigahertz fölé a sugárzás. A bizottság azt mondja a tanulmányaiban, hogy nem mutatható ki kár az egészségre, de tudjuk például a mobiltelefonok esetében, hogy nem kimutatható, de létezik káros következmény. Mi történik a terhes asszonyokkal, a gyermekekkel, illetve azzal a személyzettel, aki állandóan ki van téve ezeknek a sugárzásoknak. Ez rengeteg problémát okoz azoknak az az embereknek a számára, akik ott dolgoznak a gép körül. Tehát vannak technológiák, Envi szakbizottság már kidolgozott egy véleményt, és ők azt mondják, hogy sokkal alacsonyabb sugárzást kibocsátó gépeket kellene alkalmazni. A gyerekeket fizikai motozásnak, ellenőrzésnek kell alávetni. A gyerekek ugyanis mozognak, és az szkenerelésnél állni kell. Úgy gondolom, hogy a repülés soha nem lehet százszázalékosan biztonságos, ugyanúgy, ahogy más szállítóeszközök sem. Mindig eh, előfordulhat az, hogy egy terroristának eh, sikerül a fedezeret juttatni egy robbanóanyagot, nem azt mondom, hogy ne szálljunk repülőre, csak hogy egy ilyen százszázalékos biztonság nem garantálható ezek az eljárásokat láttuk az utóbbi években, nem jelentenek megoldást mindenre. Főszer asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm az előadónak az MV szakbizottságban hasonló kérdések merültek fel. Ugyanazok a kérdések, tehát részben, amelyek itt, például abból, hogy a sugárzásnak milyen hatásai vannak, illetve milliméter pontos, mint ahogy a Skiphuli repülőtéren. Akár tetszik, akár nem hogyha az egész technológiai érven túltesszük magunkat, és az emberek bíznak a technológiába, mert az nem kérdőjelezhető meg és biztonságos, akkor nagyot léptünk előre a test szkenner területén, mint kiegészítő eszköz területén. Nem hiszem, hogy a sugárzással kapcsolatban előre tudunk lépni, mert az ENVI szakbizottságban is a kivételek kérdése felmerült. Hova vezet ez a vita? ez vagy kiegészítő eszköz a terrorizmus elleni hajlás, akkor mindenki használja, vagy egyesek használják, egyes tagállamok használják, opcionális mások, például a Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság, ott legyenek kötelező, vagy csak ajánlat. Nem világos. Még valami, amit szeretnék tisztázni az egész technológiai kérdésen lépjünk túl. Nézzük meg a kivételeket. Ez egy nagyon fontos rész. Akkor visszatérünk arra, amit már többször elmondtunk. Ez nem általános ö, megoldás. A terrorizmus elleni harcban minden eszközt támogatok, ö, de ö, inkább ö, legyen hírszerzés határon átnyúló ö, módon az utas sok profil megrajzolása, ezek segítenek a terrorista veszély esetén. Nagyon érdekes hallgatni az érveket. Az előadónk De Grandes úr is felvetett jó néhány érvet. De ezt nem hiszem, hogy tovább tudunk lépni, amíg nem döntünk arról az alapvető kérdésről, hogy ez kötelező eszköz lesz-e. Minden tagállamban, minden utas számára olyan technológia kell, amit mindenki hajlandó használni, amivel mindenki biztonságban érzi magát. Megfelelő képzés is szükséges, és akkor egy ablakos rendszer kell minden tagállam bízhasson benne, hogy ezzel előre tud lépni. Köszönöm szépen újra az előadónak. Mint mondtam, várjuk a bizottság érveit. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy hosszú beszéltem. Runner asszony. Danke, Herr Vorsitzender, ganz kurz nur Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden gratulálni szeretnék az előadónak a jelentéstervezetért, amelyik nagyon sok oldalról rávilágít a problémákra egy igen kényes témában. Már elhangzott, hogy ezek az eszközök, berendezések egyáltalán sikerül ezeket alkalmazni. Nagyon sok kérdés van itt, remélem, hogy ez sikerül, mert különben örökké itt leszünk. Ugyanis a technológiák fejlődésével megfelelő költségűre sikerül leszorítani ezeket a berendezéseket. Úgy vélem, hogy meg kell nézni, hogy nekünk kell gyorsabban dolgozni, vagy azoknak, akik ezeket a berendezéseket gyártják ha nagyon sokan elutasítják a szkenner használatát, akkor le tudják blokkolni az egész repülőteret. Ezért meg kell próbálni egy olyan globális biztonsági rendszert létrehozni, amelyik biztonságos, igen, de ugyanakkor hatékony. Természetesen nem tudjuk elképzelni a teljes testi motozás. Ez elképzelhetetlen lenne. Én úgy vélem, hogy akkor fogunk tudni igazán dönteni, amikor pontosan tudjuk, hogy hogyan is működnek ezek a berendezések. Donnelly szó. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Ντεγκράντες για τη σοβαρή δουλειά που έχει κάνει. Köszönöm szépen az előadónak ezt az igen komoly munkát, amit végzett. Nincsen semmilyen problémám, de van két aggályom, ami a testi szkennereket illeti. Egyrészt az emberi méltóság, illetve az adatvédelem szempontjában. Remélem, hogy az új generációs szkenerek jelentősen tovább léptek a régiekhez képest, ugyanakkor még mindig vannak nyitott kérdések. Azok, a, a az egészségvédelem kérdésében ezek a kérdések igen nyitottak még. Van ez az Active Millimeter Wave, ez egy új technológia, amit ú, még nem elemeztünk, nem tudjuk, hogy milyen hatással van az ember DNS-ére. A, packán, az röntgen berendezéseket illetően világos az álláspont, ezt el kell utasítani, mert van egy kumulatív hatása, amennyiben folyamatosan ki vagyunk téve ezeknek a sugárzásoknak nem tudjuk, nem tudom, hogy hányan közülünk észrevették, hogy múlt pénteken a biztonságért felelős hatóság az Egyesült Amerikában, a DSA egy ellenőrzést írt elő az Amerikában üzemelő szkenerekre, ugyanis van egyfajta probléma, és nem megfelelően mérték ezeknek a szkenereknek a sugárzását. Tehát gyorsan kell eljárni, különböző problémák vannak, az egyik legfontosabb az egészség megóvása, egészségügyi kérdés. Láttuk, hogy van egy, egy gyengesség, Volt egy olyan eset, amikor a cipős sarkában rejtett el a robbanószert, és további embereket, akik utána jöttek, őket is megmotozták egy hagyományos módszerrel. Szükségünk van tehát több időre, át kell tekinteni az egész eljárást, és még mindig ott van a kérdés, amelyikre még nincs válasz, hogy ki fogja ezt kifizetni. Én attól félek, hogy az utasok terhére fog mindez történni. Én úgy gondolom, hogy még egyelőre túl korai, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Van még egy kis idő, mielőtt a parlament elfogadja a testszkenereket. Köszönöm szépen. Mr. Bradbourne. Bradbourne úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Köszönöm de Grandes úr munkáját. Ez most már különböző formátumokban, szakbizottságban évek óta folyik. Nem szeretnék még menni azon-azon, amit korábbi hozzászólásokban hallottunk, csak egyet tennék hozzá. Tudatában kell lennünk, hogy ha nem vagyunk elővigyázatosak, akkor az nagyon rossz lesz ezért vigyázunk, de hogy milyen dokumentumot állítunk elő. Nem általános megoldás a szkenner, pedig úgy jelenik meg, mintha ez lenne a megoldás, általános megoldás, az első megoldás, amikor a repülőtérénk ez a biztonsági eljárás vége. De hát van egy eleje is. Így kell az hiszem felfogni a biztonság kérdését, ami az adatvédelmet érinti. Egyetértek azzal, hogy a képeket azonnal meg kell semmisíteni, amint felvették őket, az adatokat nem lehet tárolni. Láttunk már problémát Heathrow-n, Londonban, ahol rosszul használták fel jogszabály ellenesen, és itt büntetés is következett. Azt hiszem, így kell eljárni. Van der úrnak válaszolnék a röngen technológiával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez az Európai Unióban egyedül nem fogadhatók el. Ma egy levelet láttam, négy kutató írta az usa Obama elnöknek, Obama elnök tudományos tanácsadójának címezték. A négy tudós a backscatter technológiával kapcsolatban kutatást végeztek a bőrgyógyászok és a mások komoly aggályokat vetettek fel. Egyrészt sok az idős utas 65 év fölött, 65 és a fölött, a röntgensugárzás károsan hathat rá a sugárzás, tehát veszélyes számokra a HIV pozitívak, illetve rákosak szintén veszélyeztetettek, amikor sugárzás van nem fogom az egészet felolvasni, de az utolsó bekezdés azt mondja, hogy joggal gondoljuk, hogy a gyermekek és más sérülékenyebb populáció körében a rák incidenciája növekedhet. Ez a terrorizmus elleni harc ismeretében sem jelent vállalható kockázatot Remélem, elnök úr, hogy a tagok, a képviselők és a szakbizottság figyelembe veszi az ilyen érveket, amikor majd módosítók születnek. Ez befolyásolja majd az eljárásunkat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy De Grandes úr látta-e már ezt a levelet, ha nem, akkor talán Bradburn úr küldhetne belőle egy példányt Láta? Nem. Filipp, megoldható? Én magam is ma kaptam. Kérem, hogy akkor kapjon az előadó belőle egyet. Gruen Boldui Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el a bizottság nevében, hogy nagyon szorosan szeretnénk együtt dolgozni önökkel. Van min. Röviden. Köszönöm szépen De Grandes Pascal úrnak a kiegyensúlyozott, nagyon átfogó jelentést. Pontosan mutatja, hogy a parlament mit szeretne, mi az álláspontja fontos kérdésben. Reméljük, hogy további viták lesznek ezen a, ebben a témában. Ami a szkenereket illeti, valóban tényleges veszélyt jelent a populációról. Csak októberben derült ki, hogy továbbra is sérülékeny az európai légi közlekedés, továbbra is támadni akarják további elemzések szükségesek, ezért 2010-ben is születtek ilyenek. A konklúziónk pedig teljesen világos. A biztonsági szkenner a jelenlegi kép felvételhez képest reális alternatívát képeznek. De meg kell felelnek, hogy hallottuk itt is egyes szabályoknak, például egészségügyi téren. Azt mutatja a tapasztalatunk, és a vita során is ezt hallhattuk, hogy az utasok és a személyzet jól elfogadja, mint eszközt. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi fragmentált helyzeten túl kell lépni, biztosítani kell, hogy a légi közlekedés biztonságos legyen, de az alapjogok és az egészség se sérüljön de továbbra is jegyzem a képviselők ezirányú véleményét. A jogi és gazdasági kérdések mérlegelése szükséges, amint tovább jutottunk, a parlamentet értesítjük a magunk eredményeiről, és be fogunk nyújtani a következő hónapokban javaslatot. Ez a jogi dokumentum az egészségügy és a jogok védelmét is tartalmaznia kell. Ha még egy percet kapok, elnök úr, akkor a teherszállításról szólnék. A teherszállításnál is reális veszély van. Az EU ból induló teherszállításnak szigorú szabályai vannak, de a beérkező szállítmányokra azok a szabályok érvényesek, amelyek az induló repülőtéren érvényesek. Remélem, hogy sikerült gyorsan válaszolni az októberi incidensre, a teherszállítás biztonságát szorosabbra fogtuk. Dolgozunk azon továbbra is, hogy az ajánlásokat megvalósítsuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. De Grandes úr. En <coughs> primer lugar, Először is köszönöm szépen mm, az összes felszólalónak. Köszönöm szépen azoknak, akik egyetértenek a kritériumaimmal, és köszönöm azoknak is, akik nem értenek egyet, azokat feljegyeztem, és fel fogom használni. Minden megjegyzés, ami elhangzott, vagy már szerepel a jelentésben, vagy beépíthetőek, vagy valamilyen módon befoglalhatóak a jelentésben. Másfelől kihasználom az alkalmat ahhoz, hogy kihangsúlyozzam azt, hogy mennyire fontos az, amit most mondott a bizottság, mégpedig, hogy elfogadja azt a javaslatot, hogy kidolgozzon egy törvénytervezetet, ez egy út. Az útnak az elején vagyunk. A parlamentben majd lesz eh, lehetőség arra, hogy állást foglaljunk ebben a kérdésben, amely rendkívül fontos. Részben felidéztem ennek a történetét. Annak idején a bizottsági jelentést mindannyian úgy értelmeztük, hogy nem teljes, és ezért utasítottuk el. Azért, mert nem volt megfelelő módon biztosítva az alapjogok, az alapemberi jogok, személyi jogok, személyhez fűződő jogok, illetve öm, az adatvédelem. Most egy kiegészítő jelentést fog ki, dolgozott ki a bizottság, és úgy vélem, hogy most eleget tudtak tenni mindazoknak az agályoknak, amelyeket a parlament jelzett. Azt mondják, hogy a legjobb a jónak az ellensége. Én úgy gondolom, hogy nem lenne elfogadható, hogy az Európai intézmények elkerülnék a felelősségüket, amivel rendelkeznek a terrorizmus elleni harcban. A parlament reagált egy bizottsági jelentésre. Összegyűjtöttem azokat a szempontokat, amelyeket hallgat, meghallgattam a különböző érdekeltek részéről, a véleményeket összegyűjtöttem, amelyeket az, a különböző frakciók részéről. Egyelőre ott tartunk, hogy nem bízok százszerzalékban az eljárásokban. Cselekedni kell, ez biztos, de ezek az új szkenerek, új generációs szkenerek, részben amennyiben teljesítik teljesen azokat az agályokat, amiket jeleztünk a személyi jogokat illetően, amennyiben teljesítik azokat az elvárásokat, amelyeket akarunk az adatvédelem szempontjából, hogyha törlik az adatokat, amelyeket begyűjtenek. A, a, megjegyezném, hogy az angol változat elég gyenge a spanyol szöveghez képest tehát átmegy a személy, a szkeneren keresztül megnézik, és utána nincs további felhasználás. Amennyiben ezek az új generációs szkenerek nem károsak az egészségre, akkor a kötelességünk, hogy amennyiben többletértéket nyújtanak, amennyiben arányos a kockázat és az a veszély, amit el szeretnénk hárítani vele, akkor kötelességünk foglalkozni a kérdéssel. Most ez a jelentés a bizottság kérésére nem csak a szkenerekkel foglalkozik, hanem általánosságban. Folyadékokról, teher áruról is annak idején tehát a parlament különböző kérésekkel állt elő, és különböző hiányosságokat tapasztalt. Amennyiben eleget tettek ezeknek a hiányosságoknak, akkor a parlament döntsön. Legyünk következetesek. Most felfedettük azt, hogy a terrorizmus teherfuvarokkal és szeretne bombákat eljuttatni a repülőgépekre. Rendben van, erre is oda kell figyelni. Nem fogunk tudni minden esetősségre felkészülni, de a lehető legtöbbre fel kell készülni. Össze kell gyűjteni a különböző területekről a javaslatokat, és ezeket továbbítani kell a bizottság felé. A konstruktív javaslatokat. Én nem tudom, hogy mit lehet kezdeni azokkal, akik azt mondják, hogy alapból elutasítom a szkenereket. Nem lehet így hozzáállni nem lehet arról vitázni, hogy mennyire eh, károsak a röntgensugarak, amikor már maga a jelentés is ezt mondja. Tehát eh, ugyanazt mondjuk a bizottság, a komitológia eszközön keresztül, nem mi vagyunk azok, akik eldöntik, hogy milyen eszköz fogunk alkalmazni. Mi nem tudjuk ezt, mi azt meg tudjuk mondani, hogy melyek azok, amelyek közül választani lehet, de van egy egész komitológ, egy egész rendszer, amelyik alapján ezek az eszközök kiválasztásra fognak kerülni. A röntgen sugarakat felhasználó berendezések azokat el tudjuk utasítani. Amennyiben a tagállamok azok mellett vannak, akkor az egész rendszert el kell utasítanunk. Erről van szó. De a további megjegyzésekhez szeretnék hozzászólni. A parlamentünk nem mehet szemben azok azokkal az elvárás, azokkal a jogokkal, amivel rendelkeznek a tagállamok, hogy még szigorúbb szabályokat alkalmazzanak. Nek nekünk, értem, hogy minimál szabályokat kell bevezetni, de nem tudjuk mi megfosztani a tagállamokat attól a jogtól, hogy még szigorúbb szabályokat alkalmazzanak. Az Egyesült Királyság például rendkívül drasztikus szabályokat fog bevezetni. Nem tudjuk mi ezt módosítani. Nem arról van szó, hogy én így akarom. Én azt akarom, hogy legyenek bizonyos minimális követelmények, Ugyanakkor oda kell figyelni, hogy a tagállamok hozhatnak sokkal szigorúbb döntéseket. is. Madalen úr, a restrikciókat illetően én azokat nem írtam bele, mert a szakemberek, akik foglalkoznak teheráruval, hogy igazándiból komoly ellenőrzések nincsen. A, teráru területén nagyon sok tennivaló van még. Az egyetlen módja annak, hogy ezt biztosítjuk, az az, hogy további ellenőrzéseket javasoljuk. Nem tudunk aztán belépni olyan területekre, ahol nincs kompetenciánk. Az Európai Unió most a tagállamokkal együtt megpróbál egy szabályokat, bizonyos szabályokat alkotni annak érdekében, hogy harcoljunk a ter- terrorizmus ellen. Ugyanakkor vannak bizonyos piros vonalak, amelyeken nem tudunk tovább lépni. Konkrétan nem szólok senkihez, mert akkor túl hosszú lenne, de följegyeztem az összes felszólalónak a mondani valóját. Megpróbálom ezeket beépíteni a szövegben, kompromisszumokat fogok kidolgozni, esetleg én is magam átdolgozom a saját szövegemet, amennyiben látom, hogy a képviselőket ezek agasztják. a, a lényeg az, hogy a főbb ké, célkitűzésekhez legyünk hűek, mert nem tudunk attól elvonatkoztatni. Hogyha azt mondjuk, hogy A, akkor nem mondhatjuk utána, hogy B. A szkenerek egy részét képezik ennek a témának. A folyadékok egy másik, és a teheráró egy másik része a globális repülési biztonság. Én megpróbáltam a részletekre koncentrálni. De rámutatok arra, hogy a terrorizmus elleni harcban nem lehet eh, mindent eh, kinyilvánítani, ugyanis vannak titkos dolgok. Meg kell próbálni a, az átláthatóságot biztosítani, de ugyanakkor a stratégiákat nem tudjuk nyilvánosságra hozni, nem célszerű. Lesznek olyan döntések, amelyek komitológiai szinten fognak megszületni. Nekünk az a feladatunk, hogy a nagy vonalakat felvázoljuk, és én boldog vagyok, hogy ez eh, sikerülni fog, mert azt láttam, hogy nincsen nagy ellentmondás, és bízunk abban, hogy a mi eh, javaslatainkat, azokat el fogják fogadni az a illetékes szakemberek. Köszönöm szépen, de Grandes úr, a határidő a módosok benyújtására március 21, a eh, megvitatása pedig az áprilisi transzakbizottság ülésen lesz, és szavazása májusi szakbizottság ülésen, és esetleg szavazás júniusban a plenárison 24 1 márciusban a határidő a benyújtásra, áprilisban vita, szakbizottsági szavazás plenárison szavazás júniusban. Köszönöm szépen mindenkinek, most pedig 5 perc szünetet kérek, az alatt kiürítenénk a termet, és utána zárt ülés a koordinátoroknak. Köszönöm.